So, ich würde vorschlagen, dass wir Javasolnám, hogy und Javasolnám, hogy kezdjük meg az ülést. Van egy sor megjegyzésem a napirendel kapcsolatban. Egyrésztről holnap a szavazás előtt meghallgatunk egy rövid beszámolót a titkárság részéről az úgynevezett i-komité tárgyában. Ez némelyek számára meglepő, de mm, egy elektronikus szakbizottságként akarunk példaszerűen működni, és ezért kaptunk egy ajánlatot arra vonatkozóan, hogy a jövőben a különböző dokumentumokat, adatokat hogyan lehet könnyebben megszerezni. A frakció tanácsadói és asszisztensek már tíz nappal ezelőtt megismerték ezt a tervet, és most már a képviselők számára is rendelkezésre tudjuk bocsájtani, mindezt így a szavazás előtt, tehát 10 óra előtt röviddel fogjuk ezt bemutatni, tehát ne lepődjenek meg, hogy holnap nem fogunk rögtön szavazni, hanem röviden bemutatjuk, hogy hogyan is működik ez a rendszer, és a jövőben milyen lehetőségeket kínál majd, hogy egyfajta i szakbizottságként, elektronikus szakbizottságként tudjunk működni. Nos, tehát most áttérek a az európai iskolarendszerrel kapcsolatos Wikström jelentésre, amelyet holnap későbbre halasztunk a szavazások után. Stojanov úr véleményét viszont az európai biztosítási és értékpapírpiaci hatóság témakörében előre hozzuk a mai napra, mégpedig a hármas pont elé. És aztán van még egy kérelem, hangkis Ágnes mentelmi jogának felfüggesztésére vonatkozóan, és ezt a 16-os pont után fogjuk tárgyalni. Az egyebek napirendi pontot illetően ezt a 17-es pont előtárgyaljuk meg, és most hallottam, hogy az 5-ös napirendi pontot is el kellene halasztani. Valisz asszony jelentéséről van szó, a Róma 2 címmel. Nos, ezek voltak a megjegyzések a napirendhez, vannak ezzel kapcsolatban megjegyzések, nincsenek ebben az esetben haladhatunk tovább, eltérhetünk a kettes pontra, azaz az elnök bejelentései. Utalnék arra, hogy Tájn kolléganő lett eh, a jelentéstevője of the European Parliament and Council amending regulation on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws, also diese című dokumentumnak, tehát itt a fogyasztóvédelmi hatóságok együttműködéséről van szó. Akkor most nézzük meg a hármas napi rendi pontot, amely az Európai Egyezményre vonatkozik. Nem először a 19-es napi rendi pont következik, ahogyan az imént bejelentettem, Stojanov úr jelentéséről van szó, öni a szó, tessék. Благодаря, господин председателю. Искам а, също така да благодаря на комисията, че се иска възможно най-рано. Утре е много важен ден за мен. Аз ще да... Köszönöm szépen a szót. Holnap nagyon fontos esemény lesz számomra. Én büntetőjogból fogom az államvizsgát letenni, amely az utolsó előtti lépés, mielőtt megkapom a bulgár, bulgár jogi diplomámat. Na, minden esetre ennek haszna lesz, mert ez is növeli a különböző képesítésemet. Nos, az irányelvet illetően ez az Európai Érték papír piaci hatóság és a biztosítási és Ügyi nyugdíjhatóságnak a hatáskörével foglalkozik. Ennek van egy irányelv javaslata, amely az Európai Bizottságnak hatáskort biztosít a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatban. Ez pedig az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek része. Ezek a rendelkezések nagyon is speciális jogi szöveget hoztak, és az ECON bizottság véleménye alapján, és az ebben a bizottságban elhangzott korábbiak alapján, én itt most csak a jogi aspektusokra, szempontokra fogok kitérni. A 290-es cikknek az egyes pontja alapján, egyes cikke alapján a delegált aktusoknak a jogalkotási aktusok tartalmát kell tükröződnie, ezek ugyanakkor nem lényegesek. Az egyes bekezdésben azt látjuk, hogy a lényeges változások esetében a jogalkotó testületek eh, megtartják saját eh, hatáskörüket. Nos, ezen rendelkezés alapján, eh, amely a szerződést létrehozó dokumentum alapján biztosítja ezt, több következtetést tudunk levonni. Van lehetőség arra, hogy a delegált aktusok lényeges változtatásokat fognak eszközölni a jogalkotási aktusokkal kapcsolatban. A kettes cikk egyes bekezdése az irányelv tervezetben a delegált aktusokkal, azon delegált aktusokkal foglalkozik, amely a biztosító társaságoknak a ö, tevékenységével kapcsolatos. Ez fontos, mert sok tagállamban ezen társaságoknak a ö, kereteit szigorúan meghatározzák. ugyanis fontos gazdasági tevékenységet folytatnak. És egy delegált aktusnak az elfogadása ahhoz, hogy az ilyen társaságoknak a tevékenységet kiterjesszük, az nem csak lényegi változtatás, hanem még bizonytalanságokhoz is vezethet. Tudom, hogy csak az állami holding tartos, társaságok foglalkoznak a biztosítási ügyekkel. És biztos vagyok benne, hogy az Európai Bizottság nem akarna ilyen változtatásokat bevezetni, de ha ez a helyzet, akkor miért delegált aktusokat akarnak felhasználni az ilyen jogalkotási alkotások megváltoztatásához? A másik változás az, hogy új kritériumokat hoznak létre a tőke emelését illetten. Ez a kettes cikk ötös bekezdésével kapcsolatos. Nos, a tőke megváltoztatása, akár csökkentik, akár növelik, azt egy olyan esemény, amely a vállalatok közötti kapcsolatban nagyon fontos, és az irányelv e, a fizetésképtelenség ellen akar biztosítékokat. De hát mi lenne a forrása e, a tőke emelésnek, hogyha nincs elegendő tőkéje egy vállalatnak, az azt jelenteni, hogy az, hogy az ö, csak papíron létezne az a tőke és a tőke emelés az bármely vállalat számára nagyon fontos lépés, és a tagállamokban különleges intézkedések vannak e, a konkrét jogi aktusokkal kapcsolatban, amelyek az eljárásokat meghatározzák a tőke emelésre. Tehát a tőke emelés e, e, kritériumának megváltoztatása lényeges par excellence változás. Egy másik fontos kérdés az egy joghézaknak a kérdése, és erre érdekes lenne a bizottságnak a válaszát meghallgatni. Ugyanis a nyugdíj társaságokban, hogyha valaki a tőkének 50%-át akarja megszerezni, akkor bizonyos feltételeknek kell megfelelnie a vásárlónak. Itt nagyon érdekes annak az esély, hogyha 50%-nál többet akar megszerezni a vásárló. Úgy tűnik, hogy ilyen esetben a vásárló nem kell, hogy akármilyen feltételnek megfeleljen. Hát legalább ugyanolyan kritériumoknak kellene, hogy megfeleljen, mint aki 20%-ot szerez meg a tőkéből. Egy másik megjegyzésem, azok pedig az érték, az 100 11-es és a 110-es cikkel kapcsolatos, ez pedig a biztosítási társaságokkal kapcsolatos, és ezt a kérdést is a bizottságnak címzem. Hogyha most nem tudnak vele foglalkozni, akkor később elküldöm nekük. Olyan tájékoztatást kaptunk, hogy a 111-es cikk és a 109-es cikkben van olyan rendelkezés, hogy hogy altípusokra lehet tők, ezeket a társaságokat. Szeretnénk tudni ennek a feltételeit. hiszen ez azt jelenti, hogy ezen társaságok némelyikének ez bizonyos előjogokat biztosítani. Tehát a kérdések azok mind jogi, mind gazdasági szempontokkal foglalkoznak. Na most, most akkor csak a tisztán jogi kérdésekre szeretnék koncentrálni. Először is problémát látok abban, hogy az ellenőrzés hogyan történik a delegált aktusokkal kapcsolatban. A 290-es cikke a szerződésnek előzetes és utólagos ellenőrzésről beszél. Az utólagos ellenőrzés esetében, ahogy legalábbis én értelmezem, az azt jelenti, hogy ha a delegált aktus visszavonják, akkor az mégis hatályban marad. Ezt itt szeretném hangsúlyozni. Ez benne van az irányelvben, ugyanakkor nem az szerződésből származik. Na most, hogyha visszavonják ezt a felhatalmazást, annak a bizonyos minőségével kell, hogy kapcsolatos legyen ennek a delegált aktusnak. És hogyha visszavonják a delegált aktust, akkor az nem, adja, nem oldja meg a e, problémát, hiszen az alacsony minőségű delegált aktus az továbbra is érvényben marad. Tehát ez azt jelenti, hogy még mindig problémát fog okozni a delegált aktus azok után is, hogy visszavonták. Tehát szerintem egy olyan megoldás lehetne, hogy sárga, sárga cédulát adnak a bizottságnak a delegált aktusokkal kapcsolatban. Ezek olyan kérdések, amelyekre nem kaptam egyelőre választ, mert ezek mind az új eljárással kapcsolatosak, és hogyha az elméleti kérdésekre nem kapunk elég gyorsan választ, akkor nem tudunk elég gyorsan előrelépni. Nos, ez egy elméleti kérdés volt, van egy gyakorlati kérdés az irányelvvel kapcsolatban. Ez pedig a, a fellebbezéseknek a határideje. Két hónapot határoztak meg erre, ez viszont túl rövid. Ugyanis két hónapon belül lehet, hogy csak egy plenáris ülése van az Európai Parlamentnek, és lehet, hogy egyetlen ülése sincs a tanácsnak. Tehát szerintem ezt az időszakot ki, meg kellene hosszabbítani. Remélem, hogy Rapkai úr, mint arány, árnyék előadó, tud erre, dele, tud erre reagálni, és a az ő támogatására számítok, épp úgy, mint a korábbi eh, delegált aktusokkal kapcsolatban. Van még egy kérdés, a 308-as cikknek az 1A bekezdésében van egy 5 éves átmeneti időszak. Ugyanakkor a 38-as cikk B bekezdésében egy három éves időszakról van szó. Tehát öt, öt évet is hallunk, és három évet is, tehát valószínűleg itt ezt, ez nyomtatási hiba, vagy nem tudom, technikai hiba, mert szerintem itt ugyanarról az időszakról van szó, és ezért az évek számának is ugyanannak kellene lenni. Tehát akkor most mit kövessünk, az öt évet, vagy a három évet? Nos, ez ennyi volt a megjegyzésem, és szívesen hallgatom meg kollégáimnak a véleményét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek eh, hozzászólásra igénye? Úgy tűnik, hogy rengeteg kérdés van azonban a bizottság felé. Itt a lista is. Eh, Roha úr, aki képviseli a bizottságot, meg is adom a szót. Uh, thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr az egyszerű kérdésekkel kérdezem. A 309 és a 308 kérdés, tehát három évről van itt szó. Aztán más kérdésekkel kapcsolatban. A delegált aktusokkal kapcsolatban egy plusz egy a javaslat, de hát nyilván a társ, társ jogalkotó gondolkodhat akármin 3 plusz 3-mal, vagy akármin, tehát lehet, hogy ugyanolyan eredményre jutunk a jogalkotási eljárás során. A delegált aktusakkal kapcsolatban ne feledkezzünk el arról, hogy a társjogalkotónak is el kell fogadnia, tehát nem a bizottság egymaga fog ezekről dönteni. a lényegi változásokat illetően ne felejtsük el, hogy a Solvency 2-vel kapcsolatban egy lámfalusi féle megoldás van, négy szint van, tehát az egyes szinten csak a legfőbb, tehát a lényegi részeket azt a második szinten kell meghatározni. Akkor a tőke emelés az nem egy olyan üres csekk megoldás, hanem vannak olyan esetek, amikor a, a társaság fizetésképességével kapcsolatos lennek. Az nyugdíj alapokkal kapcsolatban egy tanulmány folyik most, és lesz majd egy fülülvizsgálati javaslat az irányelvvel kapcsolatban, az év végére lesz ez kész. Végül pedig a 109-es és a 111-es cikkekkel kapcsolatban ezek technikai kérdések, tehát ezeket most nem tudom megválaszolni. Írásos kérdésben, kérdés alapján majd válaszolunk. Azt hiszem, talán mindegyik kérdésre válaszoltam Stojanov kolléga kérdései közül. Tehát ne felejtsük ezt a lámfalusi féle megoldást, tehát különböző szintek vannak a jogalkotásra, tehát itt a lényegi dolgok azok a kettes szinten lennének. A keret az az egyes szinten. Tehát a delegált aktusokat a társjogalkotónak el kell fogadni, tehát a 290 szik a működésről szóló szerződésben a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozik, tehát ezeket az eljárásokat ez előtt kell meghatározni, tehát ez lesz ennek a próbája. Tehát gyakorlatban majd meglátjuk, hogy hogyan valósul meg. Herzlichen Dank an die Köszönöm a bizottságnak Stojanov kollega, kérdéseket megválaszolta a bizottság? Köszönöm szépen. Ezt a kimerítő választ. Ugyanakkor sajnálom, hogy nem tudta megválaszolni

az árnyék jelentős tevőket is meghívni Strasbourgba, hogy a megoldatlan kérdéseket is megbeszéljük. Amikor lejár a határidő, amikor én begyújtottam a saját módosítóimat, akkor szeretnék az árnyék jelentéstevőkkel is megbeszélni ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen. Megkapjuk legközelebb a jelentéstervezetet, és a normál eljárás folyik tovább. Ezzel pedig eljutottunk a hármas napirendi ponthoz. Ezt háromszor meg kellett mondjam, hogy el kellett olvassam, hogy megértsem egyáltalán mi az értelme itt. Tulajdonképpen a, a fizetős televíziós adásokról van szó. Egységes jogvédelmet kell kívánnunk adni az ilyen szolgáltatási kínálatok a szolgáltatásokkal, és az Európai Unióban és azon kívül is hatályos szabályozása. 99-ben az Európa Tanács indította el ezt a munkát, a jogvédelmet, és az egyezmény időközben meg is született. Az Európa, Európai Bizottság is tárgyalt, a tanács megbizatása alapján, és igazából nagyon nehezen értette meg, hogy miért kell megtárgyalnunk. Tulajdonképpen csak el kell fogadjuk ezt az egyezményt, ha jól értettem, az egyszerűen csak elfogadási eljárás. Kérem a bizottság képviselőjét, ha itt van. Így van. Kérem, hogy néhány kiegészítő megjegyzést talán mondjon el ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Valóban eléggé technikai jellegű ez a kérdés. Ezért szeretném pontosítani, hogy ez az irányelv a feltételes hozzáférésű, tehát tulajdonképpen a fizető televíziós szolgáltatásokat célozza meg tehát ez itt az audiovizuális térrel foglalkozik. És a bizottságnak írt eh, dolgozatommal kapcsolatban két dolgot szeretnék hangsúlyozni. Először is ez a 98-as eh, irányelv tulajdonképpen két fontos európai audiovizuális térséggel kapcsolatos irányelvet követ. Az egyik az a 89-ben eh, elfogadott irányelv, amely az összes európai televízió adásnak a fogadásával kapcsolatban, a, és aztán a 93-as, amely a kábel és a műholdas TV irányelv, amely az a műholdakról sugárzott műsorokkal kapcsolatos. Tehát az európai audiovizuális térséggel kapcsolatban a bizottság úgy érezte, hogy a fizetős televíziós szolgáltatásokkal ki kell igazítani, egészíteni ezt. Ugyanakkor akkoriban nagyon fontos probléma téma volt a kalózkodás, tehát egy olyan dekóderek, amelyek ugye a kalózkodást lehetővé tették. Tehát e, e, a fizetős televíziós adásokat akarták megvédeni a kalózkodással szemben, ugyanis e, a kalózkodás a jövedelmüknek egy részét elvonta. Tehát ez lehetővé tette, hogy a belső piacon európáivá tesz, tegyék, tehát határokon átnyúlóvá tegyék ezeket a szolgáltatásokat. Ezt a védelmet szerették volna kiegészíteni, és ezért a bizottság az Európa Tanács egyezményében részt vett, ugyanis a kalózkodásnak nincsenek határai. És a bizottság, amikor elfogadta megkapták a jelentést az irányelv elfogadásával kapcsolatban, a megvalósításával kapcsolatban, akkor azt állapították meg, hogy az Európai Unión belül jól hajtották végre ezt az irányelvet, de a kalózkodás még mindig safe harbor, tehát egy ilyen biztonságos kikötők behúzódott, ahol a kalózkodást nem büntették, és épp ezért a kalózók nyugodtan eladhatták a kártyáikat és a szoftverüket ahhoz, hogy illegálisan dekódolhassák ezeket a fizetős televíziós adásokat az Európai Unión belül. Tehát a bizottság a jelentésében, ebben a 2800 jelentésben egy olyan lehetőséget vázolt fel, amelynek alapján az Európai Tanácsnak az egyezményét ratifikálták. Az Európa Tanácsnak több mint 40 tagja van, tehát belefér az Európai Unió 27 tagja is. És hogyha ratifikálják ezeket az irányelveket, akkor az egyezménynek új, az egyezménynek új életet adhat, és épp ezért nem látta akkor az irányelvnek a hasznosságát hanem inkább ezt az egyezményt akarták ratifikálni, hiszen vannak, van 20 tagja még, 20 állam, amely nem tagja az Európa Tanácsnak, és épp ezért az irányelvet is szerették volna, hogy ratifikálják. Tehát a technológiailag semleges szolgáltatások, azok a különböző internetes szolgáltatásokat, mint például az igény szerinti videó és a többi, ezekkel kapcsolatban az új szolgáltatásokat akarta belevenni ebbe az irányelve. Szeretnék még egy pontosítást eszközölni. A szövegben, amely a kezdeményezésről szól, beszélünk büntetőjogi szankciókról is. A tanácsban most fogjuk ezt a szöveget bemutatni, és ezzel kapcsolatban feltettek egy kérdést. Az irányelv és az egyezmény sem kötelezi a tagállamokat arra, hogy büntetőjogi szankciókat vezessen be. Ezek lehetnek közigazgatási vagy, vagy büntetőjogi szankciók, hiszen tudják, hogy a büntetőjogi szankciók azok a tanács területén eléggé érzékeny kérdések. Tehát az egyezmény csak arra kötelezi a tagállamokat, hogy szankciókat hozzanak, de nem feltétlenül büntetőjogi szankciókat. Nos, ennyit akartam mondani, és szívesen megválaszolom a kérdéseket. Herzlichen Dank, ich versuche das jetzt nochmal Köszönöm szépen. Még egyszer megpróbálom a normál polgár szintjére lebontani. Egy, egy 98-as eh, a fizetőtévé védelmét szolgáló irányelvről van szó, amelyre vonatkozóan az Európai Parlamentnek eh, és tanácsnak eh, egyenlő elfogadási joga van, de 27 tagállamról van szó. Éppen ezért arra gondoltak, hogy az Európa Tanács keretében kellene egy egyezményt kötni. 99-ben kezdték meg az Európa Tanács egyezmény tárgyalását, amely tartalmát tekintve ugyanaz, mint a mi irányelvünk, és most az Európa Tanács egyezményét kellene elfogadjuk. Ennek az, ebből az következik, hogy 98-ban, amit határoztunk, az, nem, az ne csak a fehér orosz és a török határig, vagy török-görög határig, hanem azon túl Vostok, Vostok, bocsánat, Vladivostok Perzsa határig is érjen. Van-e ezzel kapcsolatban vélemény? Úgy látom nincs, akkor amint a hivatalos tanácsi felkérést megkapjuk, mert ez még eddig nem jött meg, e, sőt egy jelentést is kell addig e, megírnunk, ami az elfogadást tartalmazza, akkor így járunk el. Köszönöm szépen, és köszönöm a bizottságnak is a magyarázatot. A következő napi rendi pont a négyes. Megint az én jelentésem, ahol a az előírt biztosítékok összehangolására vonatkozó átdolgozott szövegrészről van szó, az EUMS 54-es cikkéről. Tulajdonképpen semmi más nem jelent ez, hogy azt kérdezik tőlünk, hogy esetleg nem akarunk-e kiegészítően egyfajta felhatalmazást a meghatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozóan felvenni. És egy sor másik, más dolog is itt van, amire technikai értelemben már több példa is volt, a bizottság irányelvmódosítást javasolt, és tulajdonképpen olyan súlyos módosításokat akartak itt elvinni, ami, eh, ami eh, igazából azt jelentette, hogy nem igazán érthetővé válik a szöveg. Meg kell, hogy mondjam, hogy a bizottság talán elmondja, hogy most ebben az esetben miről van szó. Eh, Luigi Csimágiá úr, aki szót kap. Thank you, Mr. Chairman. This is a codification proposal. Köszönöm szépen, ez egy kodifikációs javaslat, egy egyszerű kodifikációs javaslat, egy átdolgozási javaslat, tisztán technikai jellegű szöveg tehát. Akkor amikor a meghatalmazáson alapuló jogi aktus kodifikációjára vonatkozó módosítást nézzük, akkor nyilvánvalóan a parlament, bizottság és a tanács együtt döntéséről van szó. Ennek keretében van egy olyan rendelkezés a meglévő irányelven, amely az úgynevezett származtatott jogalap. Ez tehát az oka annak, hogy ez a pusztán kodifikációs gyakorlatot átdolgozásá kellett alakítanunk, annak érdekében, hogy ezt a másodlagos vagy származtatott jogalapot megszüntethessük. Bizonyos vita, tárgyalás folyik a jogi szolgálatok között arról, hogy a javasolt módosítást hogyan vegyük fel a javaslat szövegébe. Úgy tűnik, hogy hibák csúsztak be az új megfogalmazásba az érintett cikkel kapcsolatban, és így valószínűleg a parlament és a tanács korábbi jelzésével sikerült a minimális tőkekövetelményre vonatkozóan az áttekintést elvégezni, és dönteni a minimális tőkekövetelmény aktualizálásáról. Mint mondtam, ez volt a rendelkezés másodlagos jogalapja még mindig tárgyal a három jogi szolgálat, és sajnos a véleményt még nem lehetett, vagy még nem tudtuk megfogalmazni. Itt tartunk jelenleg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Őszintén szólva, amit kezdetől fogva nem értek, a hatos cikk második részében ugye az volt, hogy öt évente a tanács a bizottság javaslatára megvizsgálja, és akkor utána jön a szöveg, hogy miről van szó. A minimáltőke kiigazítása többi. Most viszont öt évente az Európai Parlament és a tanács a bizottság javaslatára megvizsgálja, ami még mindig megtörténhet, tehát még mindig a bizottság joga az, hogy javasoljon módosítást vagy változtatást. Az együtt döntési eljárása miért van itt szükség? Miért nem mondjuk egyszerűen azt, hogy öt évente a tanács, ezt töröljük, és azt mondjuk, és azt mondja, hogy a bizottság amúgy is mindenképpen öt évente ilyen konkrét javaslatot. Nem minden évben, hanem minden esetben, esetenként kvázi automatikusan öt évente revidiálja ezeket. Ha jól értem, akkor úgyis erről van szó, nem? Thank you, Mr. Chairman. Um, yes, this is exactly the point at stake. Igen, pontosan erről van szó, amiről a parlament és a tanács jogi szolgálataival tárgyalunk, a bizottság arra hajlana, hogy bizonyos lényeges rendelkezések is benne vannak azonban ebben az érintett, ebben a, a cikkben, az az elf például, hogy rendszeresen áttekintésre kerül sor felülvizsgálatra, melyben a minimális tőke követelményeket tekintik át, és ezen áttekintés alapján aktualizálják a követelményeket, sőt, ugyanez a rendelkezés kritériumokat és bizonyos kritériumokat is meghatároz, melyek az áttekintés részét kell, hogy képezzék. A bizottság jelenleg úgy véli, hogy legalább ezeket a lényeges szempontokat át kellene venni a meglévő rendelkezésből, és be kellene illeszteni a szöveg kodifikált részébe, amelyben tulajdonképpen, mint, még, e- mint mondtam, a meglévő szöveg egyszerű kodifikációját javasoljuk. Ami az eljárásokat illeti, az eljárási szempontot, amit a cikk szintén meghatároz tehát, Nyilvánvalóan ezt is meg kell változtatni, csak így lehet a másodlagos jogalapot megszüntetni. Ez az oka annak, hogy bizonyos tárgyalások még mindig folynak, és rá kell mutatni arra, hogy szeretnék rámutatni még egyszer arra, hogy nem sikerült még megállapodnunk. A három jogi szolgálat pártnak nem sikerült egy közös szövegbe megállapodni. Köszönöm szépen, és akkor a parlament jogi szolgálatának adom meg a szót. Árvász úrnak. Thank you, Mr. Chairman. Uh, uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni Csimáni úrnak a tájékoztatást az Európai Parlament jogi szolgálata nevében. Amiről itt tulajdonképpen szó van, az a következő. A bizottság természetesen belátja, hogy a 6.2-es rendelkezés a javaslatban jelenlegi formájában pusztán együttdöntés az együttdöntési eljárás részeként értelmezhető. A parlament jogi szolgálata és a tanács is feljogosított arra, hogy az egész rendelkezést azonban ennek keretében áttekintse. Mivel a korábbi rendelkezés, ahogy az Európai Bíróság azt jelezte, már nem jogszerű, az Euró- a bizottságnak teljesen új megoldást kellett előterjesztenie. A véleményünk az, hogy ezt a társ jogalkotóknak át kell tekinteni, csak így tud dönteni arról, hogy folytatható-e a bizottság javaslata mentén az együttdöntési eljárás, vagy pedig a felhatalmazáson alapuló jogi aktust javasolják, ami szerintem megvalósítható. Jó, ezzel kapcsolatban van-e hozzászólásra igény? Úgy tűnik nem, nincsen, akkor én azt javaslom, hogy a szolgálatok próbáljanak továbbra is megállapodásra jutni, és akkor utána jöjjenek ide-vissza. Szerintem ez a legegyszerűbb megoldás. Nem tudom, hogy egyébként mit tehetnénk. <clears throat> Nyilvánvalóan meg kell próbálni megérteni egymást. Én mindkét irány vagy megoldásra nyitott vagyok, arra is, ami pragmatikusan megoldható, hiszen tulajdonképpen csak arról van szó, hogy kiigazítjuk a jogot legyen ezzel vagy azzal a módszerrel, de az a lényeg, hogy a szakszolgálatok a jogi szempontból legjobbat és legegyszerűbb megoldást találják meg. Köszönöm szépen, szerintem ezzel kapcsolatban semmi más dolgunk. Egyszerűen csak várunk és köszönjük. Ezt a pontot is így magunk mögött tudhatjuk. A következő napi rendi pont az ötös. Ezt elnapoltuk. A hatos napi rendi pont ezt is el kell, hogy napoljuk. Diane, azért megadom a szót. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Itt a módosítóknak a megtárgyalása következik. A szerződési jog módosít, európai szerződési jog módosításával kapcsolatban, ez holnap lesz majd. Sok időt töltöttem a módosítók megbeszélésével, hiszen nagyon sok kolléga nyújtott be segítőkészen módosított, és a kompromisszumok listáját, a lehetséges kompromisszumok módosító listáját körbeadtuk. Megpróbálnám megmagyarázni azokat az elveket, amelyekkel kapcsolatban, amelyeket alkalmaztam a megközelítésre. Lényege az, hogy minél több kompromisszumot elfogadjunk, hiszen sok kolléga azzal érvez, érvelt, hogy más akadálya is vannak a határokon átnyúló kereskedelemnek, nem csak a szerződési jog az akadály. És a jelentésben is ezzel foglalkoztunk, és kemény vonalat képviseltünk a bizottsággal kapcsolatban, bizottsággal szemben, tehát hogy a szerződési joggal kapcsolatos dokumentumba kerüljenek-e bele ezek az akadályok, további akadályok, vagy pedig másképpen foglalkoznak vele. A különböző kompromisszumok az e-preambulum bekezdéssel kapcsolatosak például, ahol az Egyesült Királyságnak az álláspontját is képviseltük, ahol a KKV-k azt panaszolták, hogy 27 különböző joghatóságnak a különböző előírásait a jog, költség, jogi költségekkel kapcsolatban figyelembe kellene venni. Voltak olyan kollégák, akik azt mondták, hogy ezt úgy általánosságban alkalmazzuk, ne, ne, ne csak az Egyesült Királyság tapasztalatával kapcsolatban. Ugyanakkor ez a tapasztalat, ez egy érvényes tapasztalat, hiszen azt mutatja, hogy milyen fajta problémákkal kell szembenéznünk. Aztán vannak még más kompromisszumok is, amelyek a bizottság számára azt kell jelentse, hogy eh, validálja azokat az adatokat, amelyeket már eh, fel tudunk használni, azért, hogy amikor a vitákat tovább folytatjuk, akkor ezt eh, tényleges alapokra helyezzük. Tehát hangsúlyozom épp ezért ezeket a kéréseket, és a bizottságnak továbbítom őket. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy azt szeretnénk, hogy a bizottság vegye tekintetbe a minden érdekelt félnek a kérését, és minél jobban belefogadjon, befogadjon mindenkit a kilences bekezdésbe. Aztán a standard vagy standard szerződéses feltételek megerősítése, amelyet sok kolléga említett. Ezt is meg kell fogadni. Aztán vita folyik a kettes bekezdéssel kapcsolatban, ez a tízes kompromisszum. Talán, hogyha ma délután ezzel kapcsolatban tudnánk több időt fordítani erre, ugyanis ez egy nagyon fontos bekezdés, e, amely egy opcionális eszközzel foglalkozik, amelyet a bizottság javasolata alapján tettünk. Itt e, arról van szó, hogy a favor szót, tehát hogy a bizottság e, azt támogatná. Voltak olyan kollégák, akik azt mondták, hogy ne a favor, hanem a could szót használjuk. Én ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy a bizottságnak kell tisztázni, hogy milyenek ezek a kérdések. Tehát ez a kutszó szó, ez nem biztos, hogy elég, erről beszélgetni kellene. hármas bekezdés megint csak a szokványos feltételekkel foglalkozik. A 3B-ben egy olyan kompromisszum van, amely azt a kívánságot tükrözi, amelyet a fogyasztói szervezetek fogalmaztak meg, és bizonyára engem is befolyásol a fogyasztói jogokról szóló irányelvvel kapcsolatos hosszú munka. Tehát ezért érzem azt, hogy biztosíték kell magas szinten e, azt illetően, hogyha opcionális eszközt akarunk választani, akkor a fogyasztók védelmének a szintje, lehetőség szerint magában foglalva a nemzeti kötelező szabályokat is és ehhez a fogyasztók szervezetei ragaszkodnak. Épp ezért megpróbáltuk ezeket a módosítókat belevenni, tehát az ezzel foglalkozó módosításokat. Van még egy kérdés, amelyet módosítókkal fogalmaztak meg, és pedig, hogy lehet, hogy túl kellene mutatni a határon átnyúló alkalmazáson vagy hatályon. Hiszen világos, hogy az elsőrendű cél a határokon átnyúló kereskedelem. Tehát nekünk erre kellene koncentrálni. Ugyanakkor világosan látszik, hogy fennállhat annak az esete, hogy vannak olyan országok, akik valamilyen okból szeretnének hazai alkalmazást is látni. Ezt pedig, ha ez egyáltalán megtörténik, a, hatá- a tagállamok hatáskörébe tartozik, de hát miért ne hagyjuk meg ezt a lehetőséget a tagállamok számára, hiszen a magánjoggal kapcsolatban ezt megtettük korábban akkor pedig itt miért ne tehetnénk ezt meg. Ez tiszteletben tartja a szubszidaritást, és ugye a tagállamok hatáskörében hagyja ezt a döntést. Ugyanakkor vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ha ez elsősorban határokon átnyúló kérdésekkel foglalkozik, akkor nem akarunk olyan helyzetbe kerülni, ahol bizonyos felek visszaélnek a határokon átnyúló lehetőségekkel, és megpróbálják megkerülni a nemzeti kötelező szabályokat. Épp ezért világosan akarjuk megfogalmazni a kompromisszumos megoldásokat, azért, hogy a bizottság ne tegye lehetővé az ilyen fajta megoldásokat. Tehát, hogy a végső szövegben ez úgy legyen megfogalmazza, hogy ez eleget tegyen az óhajainak. Megpróbáltam általánosságokban beszélni, és boldogan válaszolok az egyes kompromisszumokra is, hiszen elég sok van belőlük. De Azért mondtam csak ennyit, mert szerettem volna világossá tenni azokat a kérdéseket, amelyek aggasztják a kollégákat a különböző módosítókkal kapcsolatban. Még egy percet szeretnék egy kérdéssel tölteni, hiszen épp most beszéltem valakivel, ami azt mutatta, hogy tulajdonképpen nem látják világosan, hogy mit javasolunk itt. A bizottságnak az első javaslata azzal kapcsolatos, hogy a szakértő csoport munkájának az eredményeit tegyük, hozzuk nyilvánosságra. Ezzel kapcsolatban semmiféle ellenvetés nem lehet, hiszen látni akarjuk, hogy e, ez a munka milyen eredményeket hozott. És nyilván az átláthatóság szempontjából ezt nyilvánosságra kell hozni. A második az eszköztárnak a lehetősége. Az eszköztárt mindig azért hozták létre, és ebben a bizottságban is, tehát a bizottság azért hozta ezt létre, hogy bennünket, európai jogalkotókat tájékoztasson, de nem csak minket, hanem nemzeti jogalkotókat is. Ez nem az egyes felek számára készült, és ezt mondta az, akivel éppen én beszéltem, kivéve, ha olyan helyzet áll elő, amikor van egy opcionális eszköz, amiről mindjárt beszélni fogok, amely lehetővé tenné, hogyha egyes felek, akik meg akarják vizsgálni az eszköztárat, azért, hogy a különböző eszközök milyen meghatározásokat használnak, stb., akkor nyitnák ki ezt az eszköztárt. De jelenleg az eszköztár az az nemzeti és az európai jogalkotókra vonatkozik. Tehát nem közvetlenül az egyes felekre. Az opcionális eszköz viszont pont az egyes feleket célozza meg, hogy határokon átnyúló helyzetekben használják, amikor ezt ők óhajtanák használni. Tehát mi és a módosítók szelleme is ezt mutatja, azt célozza meg, hogy az opcionális eszközök, amely egy különálló törvény gyűjtemény. Emellett vannak standard szerződések, amelyek összeurópai alapon működnek, és szemben az opcionális eszközökkel. És ezeket a standard szerződéseket a felek felhasználhatják, mint hivatalos dokumentumokat, tehát mint jó szerződéses feltételeket mind az üzleti, mind a fogyasztói feleknek. Remélem, hogy most világosabbá tettem ezt a kérdést, mint korábban lehetett. Nos, ennyit akartam mondani. Tehát mi azt mondjuk, hogy lassan, gondosan mindenkinek a szempontjait figyelembe kell venni, minden bizonyítékot figyelembe kell venni, és mindegyik érdekelt félvéleményét meghallgatni, és megkérni a bizottságot, hogy végül is egy opcionális eszközt hozzon létre. Remélem, hogy világásra tettem most a különböző módosítókkal kapcsolatos kérdéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban Rabkai kolléga kap szót. Látom ezt a helyzetet, hogy Luigi Berlinger, árnyékjelentéstevőnk, aki Horis kollégával folytatta a megbeszéléseket, és sajnos ma nincs itt, holnap sem tud itt lenni, mivel szűk családi körben problémái adódtak, súlyos betegség lépett fel, és ezért nem tud ma, illetve holnap itt lenni. Néhány dolgot felírt Evelyn Régner, illetve más kollégák is, akik ezen a témán dolgoznak, szintén nincsenek itt. Éppen ezért Diana Wallis azon ajánlatát, hogy még ma beszéljünk a kompromisszumokról, nem tudják elfogadni. Én ezt szívesen megtenném, de nem én vagyok az alkalmas személy erre, hogy tárgyalásokba kezdjek, hiszen csupán csak felhatalmaztak, hogy Luigi Berlinger feljegyzését osszam meg, ezzel a a holnapi szóbeli módosítókkal kapcsolatosan Evelyn Regner fog hozzászólni, két másik ponttal kapcsolatban. A 14-es kompromisszum a 6-os bekezdéshez és a 17-es kompromisszum, amely a, 6-os, a 7-es bekezdéshez tartozik, ott külön szavazást irányozzunk elő. Egyebekben ő azt mondta, hogy a tárgyalások jól zajlottak, kollegiális jellegűek voltak, nincs panasza, az együttműködésre Valisz kolléganővel, és az a véleménye, hogy összességében nagyon jó kompromisszum született, amelyet támogat is majd ezen három pontban. Annyit mondanék ehhez, ugyan nem vagyok annyira benne ebben a témában, csak megfigyeltem a folyamatokat, tehát vannak bizonyos problémák, a fogyasztók, a fogyasztóvédelmi szövetségek problémái a frakcióm számára különösen termékeny talajt biztosítottak a vizsgálódásokra is. A fogyasztóvédelmi szövet szervezettek jelzéseit követve nem kellene mindenhez hozzájárulnunk. Berlinger kolléga és frakciónbeli munkacsoportbeli kollégák is azt mondták, hogy lépjünk egy kicsit tovább, mivel ö, egyébként, és hát nem, jel, nem segítenek minket tovább ezen a területen, tehát a kompromisszumokat szilárdan támogatni tudjuk, de van még egy pont, a másik két pontnál, ahol split volt van, ott nincsenek problémák. Itt viszont úgy tűnik a szakemberek szerint, hogy problémák vannak, amelyek az elutasítást is lehetővé tennék. Kárim kolléga mondja az elnök. Chairman, thank you. Uh, can I first... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani kollégámnak, eh, Diane-nak, hiszen hatalmas munkát végzett. Ez nyilvánvaló. Értem azokat az érveket, amelyeket elmond, bár továbbra is más a véleményem több kérdésben. Nem akarom most mindazt megismételni, amit a bizottságban oly sokszor elmondtam. A véleményem továbbra is az, ami. A kettes bekezdés tízes kompromisszumos javaslatával. Az a gondolat, amelyet ebben a megfogalmazásban terjeszt elő, az egy opcionális eszköz mellett szólna, és tulajdonképpen ez elfogadhatatlan. Én sokkal jobban szeretném, hogyha lehetővé tenné számunkra a megoldás a, a mi szakbizottságunk számára azt, hogy minden opció közül választhassunk a gyakorlati nehézségek kezelésére. Nem hiszem, hogy ezzel a kompromisszumos javaslattal, ezzel az opcionális eszközzel ezt elérnénk. Ha a kollégák úgy gondolják, hogy ezt a fajta megfogalmazást elfogadható lenne, akkor én a frakcióm nevében nem tudom majd ezt elfogadni. Nem tudom kvázi aláírni, támogatni. Senki sem gondolhatja, hogy nem volt a véleményem kezdettől fogva világos. Persze, Örülök, hogyha a kollégákkal ezt megbeszélhetjük, de szerettem volna a jegyzőkönyvbe ma is mondani a szakbizottsági ülésen, hogy ez az álláspontom. Köszönöm szépen. A frakcióm árnyék jelentéstevőjeként szólok hozzá ez a témához. Tehát először is Varisz kollégának köszönetet szeretnék mondani. Azt hiszem, hogy a kompromisszum, amit talált, és lehet még két-három másik kompromisszum, amely kiegészítheti ezt a szociáldemokratákkal. Nos, az egész irányvonal azt hiszem, hogy évtizedek óta megerősítendő itt a parlamentben, hiszen 89 óta foglalkozunk ezzel a témával, különböző összetételekben itt a szakbizottságban, az európai polgári jog fejlődésével. Nos, tehát most a parlament nem csupán kísérte ezt a folyamatot, hanem előre is vitte éveken keresztül, nem volt vitás, hanem nagy többséggel több mint 80%-kal fogadtuk el a dokumentumokat, a közös referencia keretet illetően, az opciós modellt illetően. Azt hiszem, hogy a következő minőségi ugrást is most már meg kell, hogy merjük ugrani, és világos sem vált, hogy a különböző európai jogrendekből adódó problémák problémákat nem lehet máshogyan megoldani, mint egy opcionális eszközzel. Ez személyes meggyőződésem. Nem tudom, hogy miért félnek egyesek ettől, hiszen itt ez egy opcionális eszköz, senkit nem kényszerítünk arra, hogy ezt alkalmazza. Ezt alkalmazhatják, hogyha a szerződéses felek ezt kívánják. És az elmúlt hetekben nagyon sokat hallottam azt az érvest a lobby részéről, amit nem értettem egészen pontosan a mintaszerződések tárgyában. Kérdés, hogy mi a különbség az opcionális eszköz és a mintaszerződés között. Az egyetlen különbség az, hogy az opcionális eszköz erősebb, mint a Róma 1, a mintaszerződés soha nem lehet erősebb, mint a Róma egy. mindig az alá tartozik majd, és éppen ezért vannak azok a problémák, amikről már egy ideje beszélünk. Hogyha tehát el akarunk mozdulni erről a pontról, akkor nincs más lehetőség, mint az eszköztár, ami egyébként már létezik, és a közös referencia keret alkalmazása gyakorlatban ahhoz vezet, hogy különböző szövegeket lehet ebből kivenni, amelyeket használhatnak, akár a magánszerződésekben, akár a tag- tagállami jogban, akár pedig az európai jogban. Az eszköztár már létezik, erről nem kell határozni, tehát itt csak arról lehet szó, hogy egy minőségi ugrást érjünk el. Azt hiszem, hogy ez az egyik döntő oka annak, hogy a lobbik részéről volt egy ilyen ellenes, és a fogyasztóvédelmi szervezetek részéről is. Senki nem tudja, hogy mi is van tulajdonképpen ebből a csomagban egyfajta fekete doboz, mindenkinek van erről elképzelése, de senki nem tudja pontosan. Hogyha a bizottság már konkrét szöveget bocsájtott volna, volna útjára, és ennek tartalmáról vitáznánk, akkor azt mondhatnám, hogy például a 21-es cikk harmadik bekezdésében a fogyasztók jogai megfelelőképpen védelemben részesülnek, vagy nézzük a 23-as cikk ötödik bekezdését, az egyáltalán végrehajtható-e, vagy pedig hátrányokkal jár a fogyasztó szemre a belső piacon. Akkor konkrétan vitázhatnánk ezekről a kérdésekről. Azt hiszem, hogy csak akkor tudunk tovább lépni, hogyha belátható időn belül konkrét bizottsági szövegünk lesz. És erre aztán nagyon sok időt kell fordítanunk, majd a parlament és a tanács ezt a szöveget részleteiben meg kell, hogy vizsgálja. És akkor a fekete doboz, a black box nyitott kérdéseit meg tudjuk vizsgálni, tisztázni tudjuk. A fogyasztóvédelmet természetesen tekintetbe kell venni, és az egyéb jogi végrehajthatósági kérdéseket is tárgyalni kell. Fontos, hogy most már legyen egy konkrét szöveg, ne csupán elméleti vitát folytassunk valamiről, ami még nem is létezik. Ez a döntő probléma. Azt hiszem, hogy a bizottságot továbbra is támogatnunk kell ebben a kérdésben, és a véghajrában nem szabad behúznunk a farkunkat, és azt mondjuk, hogy a, csak a tagállamok döntenek erről, és inkább hagyjuk az egészet úgy, ahogy van. Tehát azt hiszem, hogy amit Wallis kolléga javasolt, az következetes, illik a vitához, és a fenntartásokat is kifejezi, amelyek léteznek, hiszen nem kritikátlan ez a téma, van egy világos irányvonal, azt illetően, hogy a fogyasztóvédelem mert kapcsolatosan mit akarunk elérni. Ezért a frakcióm nevében azt mondhatom, hogy támogatom a jelentéstevőt ebben a kérdésben, és nincs az, az ellen kivetni valunk, hogy akár holnap meg is szavazzuk ezt a szöveget, hogyha a szociáldemokratákkal sikerül megállapodni. Nos, ennyi volt a véleményem jelentéstevőként a frakcióm részéről. Most Lichtenberger asszony. Először is elnézést szeretnék kérni, hogy kicsit későn jöttem, de a közlekedési szakbizottságban pontosan az Euromatrica kérdéseit vitatják meg, amely megmagyaráz, hogy miért ilyen nagy a bizalmatlanság a fogyasztóvédelmi szervezetek vagy érintettek részéről, amikor az európai szabályozásról van szó, hiszen ott egy olyan szabályozásról döntünk, amely lényegében üres lesz. Hát nyíltan elmondom, sajnos ez a helyzet. De csak igazat adhatok az elnök úrnak, a többieket sajnos nem hallhattam, mert túl későn jöttem, de a döntő pont egyszerűen az, hogy itt valójában légvárról vitázunk, és értem a fogyasztóvédelmi szervezeteket, amikor azt mondják, hogy mielőtt mindezt elveszik tőlünk, ezelőtt nézzük meg a saját fogyasztóvédelmünket, és azok, akik könnyelműen a rossz külfölddel szerződéseket akarnak kötni, hát azok majd megnézik, hogy mi lesz velük, Hát ez egy olyan magatartás, a még megmaradót védik, mert félnek attól, hogy az európai szabályozás, és sajnos erre nagyon sok bizonyíték van, aztán a fogyasztók a lakosság jogait gyengíteni fogja. Másrésztről viszont az sem lehetséges, hogy tovább így menjenek a dolgok, hiszen nem élünk már a 17. században, amikor nem voltak nagy határokon átnyúló üzletek, szerencsére most, mivel Európa összenő, egyre inkább, egyre több ilyen határokon átnyúló üllet van, és ezekre reagálnunk kell. Tehát az a dilemma, hogy ez a bizottság javaslata feketén-fehére megmutatja -e, hogy valójában mit terveznek, és akkor erről a szövegről vitázhatunk. Ezt követeli a jelentéstevő is, és ezzel jó magam is egyetértek. Az opció, a négyes számú opcióval kapcsolatos történetet illetően Mielőtt nem láttuk a hatástanulmányokat, vagy az értékelést, azelőtt nehéz megmondani, hogy ez ki szemére lesz előnyös, lehet ez előnyös vagy sem, de valóban a tartalmát kellene megnéznünk ennek a kérdésnek. Tehát egy konkrét szöveget akarok, és aztán arról megfelelően vitázni, hogy a fogyasztók számára javulások lépnek-e fel, avagy rosszabbodás következik be. Ez számomra egy fontos ügy lenne, hiszen így mindig csak az összeesküvési elméletek mentén vitázunk, hogy a rossz, a gonosz bizottság ezt és ezt akarja, és a gonosz fogyasztóvédelmi szervezetek ezt vagy azt nem akarják odaadni. Hát ez egy értelmetlen vita, és ez egy tartós probléma. Köszönetet mondok a jelentéstevőnek hogy az én gondolatomat is felvette a 20-as kompromisszumba. Azt hiszem, hogy fokozatosan a határokon átnyúló módon tevékenykedő szakmai csoportok számára egy speciális szerződéses jogot kell kialakítani. Meg kell nézni, hogy ezt hogyan lehet továbbfejleszteni, hiszen például a művészek, évek óta rosszabbodó munkakörülményekkel küzdenek, de erre nem szeretnék részletesen kitérni. Örülök, hogy a jelentéstevő ezt a gondolatomat bevette a szövegbe. Egyebekben egyetértek a szöveggel. Itt valójában a fikciók talaján mozgunk, én pedig szeretnék most már konkrét dokumentumokat ö, látni, amikor a televízióadások címéről van szó. Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottság, Stormeyer úr, és aztán még egyszer az előadó. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid lehetek. Először is Wallis asszonya által elmondottakra reagálva valóban a bizottság mindent megtesz azért, hogy a hatástanulmány számai a lehető leg részletesebb vizsgálattárgya legyen, hogy azért, hogy a maga a hatástanulmány is a lehető legrészletesebb legyen. Ami a magas szintű fogyasztóvédelmet illeti, ez több eh, hozzászóló is hangsúlyozta. Természetesen a bizottsági javaslatról még nem beszélhetek, hiszen még nincs itt előttünk, de azt elmondhatom, hogy a legutóbbi munkacsoport ülésen, amelyet a szakértői csoport tartott, nagyon érdekes gyakorlatot végeztünk el, azt kértünk a tagállami jogrendet képviselő 8 vagy 9 szakértőt, hogy ellenőrizzék, hogy a jelenlegi szakértői csoport szövegének a szintje hogy viszonyul a mostani nemzeti joghoz. A szakértők, mind a nyolcan vagy kilencen, amelyek, akik az elemzést elvégezték, arra az eredményre jutottak, hogy a jelenlegi szakértői csoport szöveg szintje legalább olyan magas, vagy még magasabb, mint a mindenkori az egyes országok jelenlegi norma szövege. Ez nagyon érdekes. És elnök úr az ön megjegyzésére visszatérve, amelyet Lichtenberger asszony is említett, hogy konkrét szövegről kell beszéljünk. A zöld való állásfoglalásnál is egy sor véleménynél is egy sor konzultációs hozzászólás és vélemény fogalmazódott meg, hogy nem lehet zsákba macskát árulni, vagy ahogy ön mondta, elnök úr, nem lehet egy fekete dobozról itt szó. Amint a szakértői csoport befejezi munkáját, és az április 29-én várható, az internetre tesszük fel a szöveget, és mindenki, akit érdekel, láthatja ezt a szöveget. Úgy gondolom, hogy ez segíteni fog. Ezen kívül minden érintett félnek lehetősége van arra, hogy kommentárokat, megjegyzéseket fűzön és adjon le. Egészen konkrétan láthatják majd, hogy milyen lesz. Egy dolog világos kell, hogy legyen, ezt szeretném egyértelművé tenni. Ez a szakértői csoport szövege, amelyet tehát a bizottság az internetre rak, majd nem, az, nem a bizottság verziója. Ha tehát a bizottság elfogadja majd azt, azt az eszközt, amit elfog, az bizonyára más lesz. Elsősorban most azonban csak arról lenne szó, hogy meglegyen az átláthatóság, hogy pont azt kerüljük el, hogy egy ilyen fekete dobozt érezzen az ember, ahogy ön is mondta, elnök úr. Tehát egy konkrét szöveg lesz, és ez a szakértői csoport szövege, verziója lesz, amit konkrétan meg lehetne vizsgálni, és aztán a bizottság megfontolja, hogy átveszi ezt a szöveget, ha igen, akkor mit abból, mennyit, mit kívánunk módosítani, és mit nem. És akkor a bizottságnak is lesz ezzel egy munka alapja. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Diane Wallace. Thank you. Köszönöm szépen. Segített ez az eszmecsere, és hálás vagyok a kollégáknak Léne kollégának és Berlinger kollégának, akik segítettek a kompromisszumos módosítóknak a megfogalmazásában. Valóban igaz, hogy valóban látnunk kell a szöveget, igen, látni is fogjuk, és javítani is fogunk rajta, de a jelentésnek a célja, ahogy én látom, már a kezdetektől fogva, esélyt biztosít arra, hogy meghatározzuk a keretét annak, amit végül is a szövegben szeretnénk majd látni. Tehát ez a mi esélyünk arra, hogy megmondjuk, hogy mit is akarunk ebben a dokumentumban. Azt hiszem, hogy mindenki megfogalmazta az aggájait a fogyasztókkal kapcsolatban, és megpróbáljuk ezt majd belevenni a szövegbe. Az egyetlen dolog, amely még mindig problémát okoz, az a could szó. A a bekezdés most a favor szót használja. Angolban ez a szó nem kizárólagos. A, a mondat úgy folytatódik, hogy favors on the basis of the fact that. Tehát nem kell az elején is feltételesbe tenni ezt az egészt. Na most azt hiszem, hogy ez egy, mivel ez egy gyenge, megnyitó szó, tehát ez, ez nem azt jelenti, hogy ezt korlátozni kellene, tehát ezért én azt javasolnám, hogy hagyjuk a szöveget úgy, ahogy most áll. Szeretném megköszönni a bizottságnak a szakértők szövegével kapcsolatos tájékoztatást. Szerintem ez megkönnyíti a az életünket, és különösen, hogy e, kilenc szakértő magasabb szintű fogyasztóvédelmet kíván, mint a e, nemzeti e, szörtévényben van. Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki még hozzá kíván szólni? Akkor holnap szavazunk róla. A következő napi rendi pontunk a hetes. Kastex kollega jelentése, de ő nincs itt. És ha jól értettem, akkor már van is, amúgy is ez. Megvan ez a jelentés. Renato? Én is most hallottam, hogy Castex asszonynak a járatát törölték, és hogy nem jön. Most hallom, hogy a héten még egy másik ülésen ezt majd bemutatja, és talán majd jó lenne, hogyha meg tudnánk határozni, hogy mikor kerüljön sorra. Jó. 14-én lesz egy árnyék előadóülés 11-től 12-ig. A titkárság koordinálja, április 19-e 12 óra a módosítók 22-e, a május 22-e az elfogadás, és utána van a Libe szakbizottságban a, tárgy, a megtárgyalása. Jó, köszönöm, Gáló kollega. Merci. Merci. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány szót szeretnék szólni árnyék jelentéstevőként. Először is egy megállapítással kezdeném. 2000 2010-ben a szakértők bebizonyították, hogy a Facebook adatait tovább adták a reklám cégeknek, akik a viselkedésről. Az előadó nincs is itt, akkor én azt javaslom, hogy a vitát se tartsuk meg, hanem akkor, amikor jelen van az előadó és hogyha újra napirendre tűzzük, mert ezt megtesszük, akkor lenne jó, mert tulajdonképpen így most csak magunknak beszélgetnénk. Wallis asszony? Elnök úr, támogatni szeretném E, e, az e, javaslatát, ugyanis a mi árnyék jelentéstevünk sem tud itt lenni. Ő is elküldte nekem a beszédét, de szerintem akkor kellene ezt megtartani, amikor itt vannak azok, akik érdekeltek ebben a kérdésben. Igen, ha Rapkai úr itt lett volna, abban a helyzetben lett volna, hogy ezt eh, levezethette volna, akkor megtettük volna, de nyilván nem lett, mert nagyon rövid eh, ideje hallotta csak, hogy eh, be kellene ugrania, úgyhogy ez lehetetlenség is. Jó, akkor ezt is kipipálhatjuk a következő, a nyolcas napi rendi pont, ezt holnap kerül sorra, a 9 ülés pedig zárt ülés, úgyhogy addig megszakítjuk az ülést, amíg a webstreamet kikapcsolják. Oké. Uh, okay, also ich kriege den müssen das... Azt a hírt kaptam, hogy 17 óraig kell megszakítanunk, 17 órakor találkozunk újra itt a teremben, akkor lesz, akkor ér mindenki vissza, aki szeretne részt venni ezen. Köszönöm.